Hello everyone, good afternoon. Jó napot mindenkinek. Örömmel üdvözlöm Önöket és vendégünket a rendkívül ülésünkön, Esbete Bielkowska biztos asszonyt. Nagyon örülünk, hogy itt van velünk ma, és köszönjük neki, hogy ilyen gyorsan reagált a meghívásunkra, és elfogadta azt, megvitatandó az EMISZ ajánlásokat az MV hatáskörében. 16 nyelven folyik tolmácsolás, és az elektronikus dokumentumok pedig a weboldalon megtalálhatóak az ülésre vonatkozóan, amely mármint az ülés webszímen közvetített. További szócséplés helyett Biankovszka asszonynak adom meg a szót, hogy tartsam vezetőjét. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Nagyon jó lehetőség ez nekem arra, hogy friss tájékoztást adjak. Ez az én mikrofonom. Jó lehetőség ez arra, hogy friss tájékoztást nyújtsak az előrelépésekről, melyek az EMISZ ajánlások elfogadása óta történtek, mely egy éve történt, és még egyszer megköszönjem a munkájukat, melyet kifejtettek az ajánlások kidolgozása során, meg magukban az ajánlásokban, meg köszönöm azt a támogatást, amelyel az én kámat illették. Az ajánlások helyesen mindannyiunkra nyomást gyakoroltak, a bizottságra, a parlamentre is, de még fontosabb talán a tagállamokra is. Mindennyiunkat arra kényszerítettek, hogy egy szabályozási keret irányában lépjünk tovább, és felgyorsították a jogalkotási meg nem jogalkotási intézkedések elfogadását is. Most pedig mindannyian osztozunk abban a felelősségben, amelyet a végrehajtás ránk. Én és a szolgálataim megtettünk mindent annak érdekében, hogy sikere vigyük ezt. Az elektronikus tesztelést, a, a, a gépkocsi, gépjármű kibocsátásban minden új típus és jóváhagyásban is érvényesülnie kell ennek tavaly szeptember óta. Aztán beterjesztettük az új VLTP-t, a könnyű gépjárművek tesztelési eljárását világszerte ö, alkalmazott laboratóriumi módszermant, CO2 kibocsátást és üzemanyagfogyasztást mérést javítva, és múlt tavaly szeptemberben lépett életbe ez is. Aztán irányítást adtunk a tagállami hatóságoknak a különböző defeat eszközök ellen kiszűrésében segítve őket, aztán a csomag utolsó jogalkotási lépését is megléptük, és a második rész az VLTP, amiről beszéltem. Tavasszal a technikai bizottságban lesz ugye a szavazás, ha jól tudom, és amelyet megelőz egy közkonzultáció. A mi célunk, elképzelésünk az, hogy rendszer átláthatóbbá váljon, ezért javasoltuk azt, hogy bármely akreditált laboratórium és műszaki szolgálat hozzáférhessen az összes szükséges információhoz, hogy kiválogassa a gépjárműveket és végrehajtsa a teszteket. A típus jóváhagyással foglalkozó hatóságok pedig ki kell adják a tesztjeik végső eredményét, a részletes vizsgálati jegyzőkönyvet, illetve a javító intézkedéseket, melyeket javasolnak. A módszertant a különféle kibocsátó stratégiák elemzésének stratégiáját is újraértékeljük, és minden új gépjármű és kis teherautó üzemanyag fogyasztását, eszközeit is mérjük. Azt január 26-án, 6 héttel később részletes információt adtunk ki a visszahívási intézkedések állásáról az egyes tagállamokban, aztán februárban egy dedikált platform állt fel, az egy visszahívási információs platform, majd az információs erét segíti elő a tagállami intézkedések között. A tagállamokat arra kérjük, hogy adjanak tájékoztatást a visszahívások állásáról rendszeresen még hozzá. Ez segít bennünket abban, hogy figyelemmel kísérjük a tagállami vizsgálatokat és a nyomokövetés intézkedéseket és végül, de nem utolsó sorban több jogszabálysértési eljárás indultunk egyes tagállamok ellen, amelyek vagy nem róttak ki a gépjárműgyártókra büntetéseket, vagy nem rendelkeztek a nemzeti jogszabályban ilyen büntetések lehetőségére. Olaszországnak küldtünk hivatalos figyelmeztetést a Fiat 500X dízelmotorjával kapcsolatban, és hivatalos vele Németországnak, Görögországnak, Nagy-Britanniának, Luxemburgnak jelenleg elemezzük az ezen tagállamok által megadott legfrissebb információkat. Tavaly. A tavaly év nagyon intenzív volt, nagyon sok témát tudtunk lezárni, fontosakat, vagy nagyon közel állnak lezáráshoz ilyenek. A fő eredmény természetesen az volt, hogy megállapodás született az új típusú vágyási keretről decemberben az év végén. Ez kulcsfontosság javaslat számunkra, fő eredményünk is. Mert lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a piacon a gépjárműveket, az EU visszahívásokat elindítsuk, ha kell, és kiroljunk, ha kell, büntetéseket EU szinten hangsúlyozni kell, hogy a parlament nagyon komoly és sikeres munkát végzett e tekintetben. Az EMIS is rámutatott arra, hogy a tagállamok kell, hogy felelősséget vállaljanak a, a hardverek, illetve az utolog, ezekkel való utolagos felszerelés tekintetében az autókra és a buszokra való fel, utolagos felszerelésben. Jelenleg ennek ugyan nincs jogi alapja, még, de használhatjuk, és én törekszem is rá, hogy tegyük a GRC intézményét, hogy mélyrehatóbb intézkedéseket és terveket hozzon létre a motorok újra szerelésével, felszerelésével kapcsolatban, és jobb információs források állnak rendelkezésre. Most nem segítem el ezt a munkát, ugyanez igaz, az úgynevezett Monkey Gate ügyre, mint jól tudják, az EU jogszabályok a világon a legszigorúbbak az állatjóléti intézkedések körében, ám az EU tagállamok kell, hogy ezeket végre is hajtsák. Az Európai Bizottság részéről meghallgattuk az önök követeléseit, a tudományos esetek függetlenségét illetően, és átláthatósági javaslatok állunk nem sokára elő. Tyson biztos azt, hogy dolgozik ezen. Néhány szó, mint mindig. Mert szerintem rendkívül fontos a jövőről. Mi a következő lépés, mert előre kell tekintsünk. Ahogy látjuk a globális változásokat az autóiparban, a harmadik mobilitási csomag részeként, amelyet májban fogadunk el, külön stratégiát dolgozunk el az automatikus gépjárművezetés ügyében és a gépen biztonsági jogszabályalkotása is ide illeszkedik. Ez a csomag reményeink szerint az Connected Automated Driving tekintetében megoldásokat nyújt majd, és ennek a társadalmi vetületeit is figyelembe veszi. Azt is támogatom, hogy a nulla kibocsátású géperművek felé lépjünk tovább, az elektromos gépjárművek kulcsfontosságú technológiát jelentenek. Némi időbe telik ez majd, de előre kell látnunk a következő lépéseket, hogy a versenyben élen járjunk, és ne csak reagáljunk mások lépéseire. Mert hogy ez a technológia hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU szén dioxidmentes gazdasági céljaihoz és a lég, levegőminőségi célok eléréséhez. Ezért intottuk az úgynevezett ö, akkumulátor flagship kezdeményezést, amely a gyártást javítja és elősíti, és az egész értékláncban változásokat hoz majd. Novemberben egy tiszta mobilitási csomagot fogadtunk el, amely tovább csökkenti majd a szennyezőanyag kibocsátási szinteket. Hadd zárjam hogy az EMISZ munkája ugyan lezárult, de amilyenek nem, hiszen az ebből eredő munkákat el kell végezzük. Várom az együttműködés folytatását önökkel a következő 18 hónapban, és számítok az önök támogatására azokban a javaslatokban, amelyek most vannak még alakulóban, és persze majd válaszolok a kérdéseikre is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen, biztos asszony. Az első kérdésekkel körével közzük, akik természetesen a koordinátorok. Gizeke úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Bienkowska asszonynak is, hogy eljött ma a szakbizottságunk ülésére. Nem az EMIS, hanem az ENVI bizottság is foglalkozik intenzíven ezzel a kérdéskörrel. 12 hónapon keresztül együtt működtünk, és vajon kérdéses, izgalmas kérdés, hogy vajon az ajánlásokat átültetik-e a gyakorlatba, illetve konkrét jogszabályokba torkollanak-e ezek az ajánlások. A végrehajtás, az EMISZ ajánlások végrehajtása kapcsán említette a novemberi mobilitási csomagot, tiszta levegőt szeretnénk biztosítani, és a jövőben a határértékek megsértését megelőzni. Mindig említi a technológiai semlegesség elvét, véleményem szerint ez egy jó alapelv. A kérdés pusztán az, hogy a valóságban ez a technológiai semlegesség hogyan néz ki. A jelenlegi novemberi javaslat a széndiokszid kibocsátás tekintetében a könnyű gépjárművek esetében arra kötelezi, arra kényszeríti a gyártókat, hogy elektromos járművek, járművekre térjenek át, hogy teljesítsék ezeket az értékeket, és a technológiai semlegességet említik, a, miért egy régi technológiáról beszélnek a, ebben a tekintetben inkább egy technológiai versenyről kellene beszélni. Az EMIS munkájának egyik lényege az volt, hogy nem a laboratóriumi értékeket nézzük, hanem a valós kibocsátási értékeket. És a jogszabályjavaslat értelmében az elektromos meghajtás jó, független attól, hogy honnan származik az elektromos áram, de szerintem ügyelnünk kellene arra is, hogy az életciklust figyelembe vegyük. Milyen energiára van szükségünk, hogy egy elektromos meghajtású járművet állítsunk elő, és fontos kérdés az is, hogy honnan származik az energia, hiszen így végeredményben megfelelően tájékoztathatjuk a fogyasztókat is a tulajdonképpeni kibocsátásokra, ugyanis megállapítottuk, hogy a múltban ez rosszul alakult bonyolult. És egy másik kérdés, van egy nagyon vitatott kérdés, a hardware való utólagos felszerelés, hogy a dízeljárműveknél ez működik-e, nagyon eltérőek e tekintetben a vélemények. Konkrét esetekben bebizonyították, hogy a hardware való utólagos felszerelés lehetséges. Ön azt említette, hogy a régebbi dízeljárműveknél az Euro 5 esetében ez lehetséges Mire vonatkozik ez, mire támaszkodik, milyen szakvéleményekre és milyen költségek mellett valósítható ez meg, hiszen az ágazat azt állítja, hogy egyes esetekben igen, lehetséges, de sorozatos gyártásnál nem. Tehát meg kell bizonyosodnunk arról, hogy mi valóban a kivitelezhető, a lehetséges és milyen költségekkel jár Ezt Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Dália asszony következik. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm. Yeah. Azt mondja, és köszönöm Bérkoszka biztos asszony, hogy eljött, és friss tájékoztást nyújt erről a témáról. Azzal kezdem, hogy a nitrogén oxid kibocsátások, valóságos kibocsátások úgy értem, Sajnos az eurosztenderdek folyamatosan kudarcot vallanak a NOx kibocsátások csökkentésében a valós körülmények között. A legfrissebb ICCT tanulmány a közúti tesztekben azt mutatja, hogy az Euró 6-os autók is sokkal több nitrogénoxidot bocsátanak ki, mint, mint megengedhető, és az Euró 6-os távolsági mérésekben kilométerenként 140 mg-ot bocsát ki egy autó a 80 helyett. Kérdésem az, hogy a bizottság hogy látja mindezt, és hogy a bizottság tervezi-e a címkézési, beosztási rendszereket változtatni, azért, hogy valóságos, független közúti méréseket támaszkodhassunk. Ugyanezen témát illetően azt szeretném tudni, mit tesznek annak érdekében, hogy objektív címkézési rendszer jön létre, amely tényleg tükrözi a valóságos kibocsátásokat. Még egy kérdés, melyet szeretnék felvetni, az, hogy hogy áll a helyzet a visszahívásokkal kapcsolatban. A Volkswagen csoport csalással érintett autóinak visszahívását illetően még mindig elfogadhatatlan késedelmek tapasztalatóak. A Volkswagen tehát 8,5 millió autót kell újra szereljen 2017 őszéig, amelyekben defeat eszközök voltak, ám még mindig 2 millió autót nem szereltek át. Ez azt jelenti, hogy majdnem két évvel a csalás felfedése után ebben, ebben a konkrét típusokban még mindig több millió tovább szennyezi a levegőnket utalt a levegőminőségre, a széndiokszid mentesítésre. Kérdem én most, mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezek a nem megfelelő gépkocsik ne járják az utakat, és igaz-e az, hogy vannak, vannak tagállamok, amelyek nem akarnak együttműködni? Ha ez meg igaz, kérdem, milyen intézkedéseket terveznek, hogy ezt a hibát orvosolják? Thank you. Köszönöm szépen. Visnyevszka képviselő következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Én is a dízel ügyre szeretnék kitérni, és először is azt szeretném elmondani, hogy az Egyesült Államokban bevezettek egy szabályozást, amelyet ön is minden bizonyal ismer. Volt a Volkswagen-nel egy egyeztető eljárás, és a Volkswagen hajlandó volt arra, hogy gyakorlatilag 4 milliárd dollárt fizessen a múltban elkövetett hibákért. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Unió szintjén Tervez Tervez-e az Európai Bizottság hasonló javaslatot, tervezi ezt, hogy szankciót lép, szankciókat léptet életbe a Volkswagen-nel szemben, ugyanis attól tartok, hogy ez az egész, ezt az egész számlát végeredményben a fogyasztók kell majd, hogy megfizessék. Az Európai Bizottság bevezethet különböző szabványokat, és aztán a tagállamok eljárásait megfigyelik, és szankcionálják őket, amennyiben nem megfelelően járnak el. Tehát tervezik-e azt, hogy az ilyen csalással élő vállalatokat megbüntetik-e? Ami pedig a Monkeygate-et illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ezeket a majmokkal elvégzett kísérleteket nem Brüsszelből hajtották végre Aachenben, 80 személy a tesztcsoportból különböző káros anyagokat be, amelyek aztán különböző betegségekhez vezethetnek. Mit tervez az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban, illetve eddig, a múltban mit tett e tekintetben? Tud-e konkrét információkat nyújtani? és mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a jövőben ilyen esetek ne következzenek be? Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a tagállamok, köztük Lengyelország is, a, nem lehet őket, nem lehet a különböző tagállamokat a dízel motorok hatékonysága esetében összehasonlítani. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy mi történik az emberi egészséggel. Mi a szándéka az Európai Bizottságnak? Hogyan kívánja a tagállamokat támogatni, az elektromobilitási programokat életbe léptetik-e? Köszönjük szépen, Andi kollega a következő. Köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos asszonynak, hogy időt szakít ránk, és köszönöm az írásbeli válaszokat is, amiket az írásbeli kérdéseinkre kaptunk. Érdekes, hogy igazi konzervatívként védik a régi technológiát. De hát először is hadd gratuláljak a biztos asszonynak az elvégzett jövőre vonatkozóan elvégzett munkáért vagy munkához, az új jogszabályok ügyében tényleg megérdemli a dicséretünket. Nem ez a fő oka annak, hogy meghívtuk ma ide. Elsősorban a Dieselgate utó zöngéjéről szeretnénk beszélni, a legnagyobb botrányipari vagy gazdasági botrány Európában. Az első kérdésem egyszerű, az Európai Bizottság mikor fog reagálni hivatalosan az EMIS szakbizottság záró nyilatkozatára vagy kö, következtetéseire? Az ajánlásokra már reagáltak, de a következtetésekre egyelőre nem. Több milliónyi dízel autó van az utakon, akik, amelyek nem felelnek meg az európai szabályoknak. Meg lepetéssel tapasztaltam, hogy mindösszesen 7 tagállamban van kötelező visszahívás, 21 tagállamban eh, nincs. Németországban van. Tavaly nyáron tartották a dízel csúcsot, de nem értem, hogy a német autóiparral kötött megállapodásuk csak Németországra terjed ki mikor a német kávé típusú hagyást ad ki, akkor az egész európai piacra vonatkozik. Miért hagyjuk azt, hogy Németország ezt a megállapodást szigorúan Németország határain belül értelmezve, vagy erre korlátozva fogadja el? Ez egy nagyon nagy kérdés számomra. Én értem a fogyasztókat, hogy nem, nem mennek vissza a forgalmazóhoz, mert hát mi, ér, mi érdekük fűződne ehhez. Lehet, hogy tisztább autót kapnak, de a hardware alapvetően csak a tesztelési időszakot kellett a tervezés folyamban, hogy túlélje, és ezt majd rendszeresen cserélni kell. Tehát semmiféle érdekeltsége nincs a fogyasztóknak ebben, miért nem teszik érdekelté őket úgy, ahogy az megtörtént Amerikában. Ez is nagyon húsbavágó kérdés. Tudom, hogy nem a tagállamokat képviseli, de elképesztő azt látni, hogy mennyire passzívak a tagállamok ez ügyben egyetlen egy autógyártót sem büntettek meg ez idáig, és egyetlen fogyasztó sem kapott kárpótlást Európában. A nyitó beszédében azt mondta, hogy nincsen jogalapja az Európai Bizottságnak, hogy bármit tegyen, de politikai alapja csak-csak van. Nem? Milyen Juncker úr ezt az állam és kormányfőkkel folytatott egyeztetései során felveti, vagy esetleg más szinten folyik a politikai párbeszéd az ügyben következő kérdésem a jogsértés eljárások ügyében. Hogy állnak a dolgok? Elnök asszony, tudom, hogy én is sajnálom, mondja az elnök asszony, de mindenkinek két perce van. ön... Pár másodpercet kérek, elnök asszony, csak a jogsértéssel kapcsolatban. De hát mindenki számára fontos kérdések vannak. Sajnálom, meg kell, hogy szakítsam. A következő körben majd adunk még önnek időt. Eckhout úr következik. Eckhout úr. Egy like to esetleg a kollégának adja két ö, percét? Gerbrandi kollégát folytatva, vagy gondolatmenetét folytatva, biztos asszony, köszönöm, hogy itt van közöttünk, és köszönöm <clears throat> az írásbeli válaszait, de hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor néha az az érzésem, hogy valaki más írja a válaszokat, ön csak felolvassa ezeket. Többször is egyeztettünk, amikor világosan kimondta, hogy újabb jogsértési eljárások indulnak majd. Aztán, hogyha elolvasom az írott válaszokat, amiben megkérdeztük, hogy lesznek-e még jogsértési eljárások, erre nem e, ér, kaptunk választ írásban, úgy tűnik, hogy szóban világosabban fogalmaz, mint írásban. A második pedig az, hogy a válaszokban úgy tűnik, hogy a csaló eszközök tiltása a tagállami kompetencia. De hát ez nonsens, és ezt ön is tudja, hogy ez badarság, hiszen a bizottságnak az a feladata, hogy az európai jogszabályoknak érvényt szerezzen a tagállamok. Bet kal betartassa ezt, és az európai jogszabályok az ügyben világosan fogalmaznak, ilyen csaló eszközöket, csaló berendezéseket Európában betiltottuk. Hogyha egy tagállam fityet hány az európai jogszabályokra, akkor a bizottságnak kutya kötelessége, hogy jogsértés eljárást indítsanak. Az olasz fiatal szemben ezt megtették, de azt tudjuk, hogy sokkal több ilyen csalóeszköz van forgalomban, mint nem csak a fiatot érinti ez. Az európai jogszabályt lábbal típró cégekkel, tagállamokkal szemben jogsértési eljárásokat kell indítani. Ezt egy évvel ezelőtt megígérte miért ennyire e, köntörfalaznak a válaszukban ez ügyben? A jogsértés eljárás egy dolog, de aztán mi van azokkal az autókkal, amelyek a mai napig szennyeznek Európa útjain? Ezekkel mi lesz? Szeretném tudni tehát, hogy ez az úgynevezett visszahívási információs platform, ez mi a szösz és milyen célt szolgál? ez megint csak egy olyan fórum, ahol szépen megkérik majd a tagállamokat, hogy valamit tegyenek, vagy valahogy kikényszerítjük majd a visszahívásokat, a hardware cserét? Mert ha nem, akkor ez megint csak ködösítés, és azt hiszem, hogy a ködösítésből ez ügyben már elég, és pont két perc elnök asszony remélem örül. Igen, pozitív példát mutat Eichhaut úr mindannyiunknak, köszönöm. Evi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntöm a biztos asszonyt is, nekem is volnának kérdéseim. Abból a kérdésből indulok ki, az a kezdeném, ami legfontosabb számomra, méghozzá az elindított kötelezettségszegési eljárások. Természetesen megértem, hogy ezzel kapcsolatban nem tud most különösebb információval szolgálni, de ennek ellenére feltenném a kérdést, ami a már kezdeményezett eljárásokat illeti. Ugye szankciókat vezetnek be olyan országokkal szemben, mint például Olaszország, ahol főleg egy modellt állítottak pellengére, ez a Fiat 500X-es modell, egy illegális szoftvert használtak az állítások szerint, és a kötelezettségszegési eljárás kezdeményezése óta a bizottság által használt érvek mellett még mindig nem látjuk tisztán a helyzetet, hogy hogyan lehetséges egyáltalán az, hogy még mindig nem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy ez a modell valóban tartalmaz-e egy ilyen kiiktató berendezést, egy csaló berendezést. Ez az egyik. A másik pedig a különböző helyi szintű kezdeményezések, amelyeket különböző európai polgármesterek kezdeményeztek, és máshol világszerte és ugye Párizs, Madrid, Róma, Atén említhetők meg, ahol a dízeljárműveket betiltották, említett a bevezetőjében különböző kísérő intézkedéseket támogatják az említett városokat további intézkedések meghozatalával, amelyek célja a közegészség helyzetének javítása, illetve a levegő tisztaságának javítása. Ezeket az irányelveket szeretnék-e konkretizálni, továbbfejleszteni, melyek a, milyen, melyek a tervei ahhoz, hogy az önkormányzatokat támogassák? Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy beszámol a bizottság munkájával. Egy elképesztő botrány az, aminek kettő hatása van. Egyrészt bizonyos a, a, motorok nitrogénoxid kibocsátására sokszorosan meghaladta a határértéket, ugyanakkor egy igazi háború folyik a piacon, amiben az autógyárak részt vesznek. Először is az gépjárművek vagy a gyártása és, annak a, és a motorizáció kérdése, mint hogyha elválasztható lenne egymástól. Hogyan állítjuk elő az elektromos áramot, és hogyan tároljuk? A mindenki egyetért azzal, hogy a napjai meg vannak számlálva, ugyanakkor rengeteg még a dízel jármű, ö, ahogy csökken a fontosságuk, nekünk oda kell figyelnünk arra, és ezt kérdezem öntől, az Európai Bizottságnak, ö, bizottság a tagállamoknak milyen mozgásteret ad annak érdekében, hogy közegészségügyi kérdésekben és iparpolitikában nemzeti szinten eljárjanak. Gondolok itt különös tekintettel az innovációra, a motorizáció témájában. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen. Ezzel a kérdések első körének a végéhez értünk. Nem tudom, hogy hajlandó-e válaszokkal szolgálni a feltett kérdésekre. Of course, uh, uh, uh again. Okay, good, good. It's okay, it's, it works. Yes. Technológia semlegességgel kapcsolatban egyetértek az ügyben, hogy versenyezniük kell egymással a technológiáknak. A, mob, a hármas számú mobilitási csomagban éppen ezért, ami a nulla kibocsátású autókat illeti, Beszélünk az elektromos autókról, illetve az üzemanyag cella fontosságáról, tél nyeréséről is. Ez a technológiai semlegészséget szerintem biztosítja. És ami az akkumulátorokat illeti, az Európai Unióban előállított ö, akkumulátorok az ETS alá szabályok alá esnek, tehát ezek széndiokszid semlegesek, ami azt hiszem, hogy a technológia semlegességet megint csak garantálja. Euró 6-os norma kapcsán hogy állnak a dolgok? Hát tudjuk, hogy nincs minden a legnagyobb rendben. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy ezek érintett autók a régi szabályok szerint kaptak típusjóváhagyást, az új szabályok szerint minden megváltozik majd. A visszahívások ügyében ezt tudjuk, hogy ez mekkora probléma. Egyetértek sokakkal, akik ezzel kapcsolatban tettek fel kérdést. Nem tetszik nekem sem, hogy a, milyen mértékben hívtak, illetve nem hívtak vissza autókat Európában. Négy helyet most már hét tagállamban kötelező a visszahívás, de ez még mindig szerintem kevés. Vannak tagállamok, amelyek reagáltak, de hát 92% a visszahívások aránya Németországban, és csak 30% Romániában az arány, és talán még alacsonyabb az arány Szlovákiában. Ez elfogadhatatlan, ezért majd valamit teszünk ez ügyben. Mi szükség erre a visszahívás információs platformra? Nos, úgy gondoltuk, hogy ha nyilvánosságra hozzuk az adatokat, Eh, és a tagállamoknak valamit ebbe a platformba információt kell eh, bevinniük, akkor ez nagyobb nyomást gyakorol majd a tagállamokra, hiszen a típusjóváhagyási rendszer értelmében európai visszahívások eh, lesznek, nem lehetünk más, mint hogy egyre nagyobb nyomást gyakorlunk magukra a cégekre. Mert bizony a felelős cégek remélhetőleg a nemzeti hatóságok támogatását is igénybe vennék, például a kötelező visszahívások bevezetése terén. De igazuk van, a Volkswagen egyelőre semmiféle menetrendhez nem tartotta magát, még a saját határidejéhez sem. Olaszországgal szemben indítottunk jogsértési eljárást, persze további részleteket nem mutatok ezzel kapcsolatban, hét tagállamhoz intéztünk már felszólító levelet ez ügyben, és most várjuk a tagállamok válaszát, illetve a bérkezett válaszokat elemezzük. Én nem látok nagy eltérést a papíron adott válaszom és a szóbeli válaszom között. Lehet, hogy szóban keményebben fogalmaztam, mint írásban, de megvan a szándék a részünkről, hogy tovább lépjünk, de elemeznünk kell a válaszokat. Ez egy roppant bonyolult folyamat, és persze a tagállamok újabb-újabb részletes válaszokkal bombáznak minket. Ezen válaszok elemzését követően valószínűleg, nem tudom biztosan ígérni, de valószínűleg uh, uh, hivatalos felszólító levelet kérünk um, az érintett tagállamoknak. Lássuk a kárpótlás ügyét, illetve a bírságok ügyét. Ezt uh, lengyelül fogom megválaszolni, mert lengyel kérdés volt. Ja, pierniczę, Polish. E, I promised. E, nie mamy w prawie europejskim... Elnézést, tehát akkor tényleg lengyelül folytatom. Az európai jogszabályok nem teszik lehetővé a fogyasztók kárpótlását, úgy, mint az amerikai törvények. Ugyanakkor jelenleg minden olyan bírság, amelyet kiszabtak az gyártókra, vagy kiszabnak a gyártókra, az a tagállamok hatásköre. Hogyha az egyes tagállamokban nincsen erre megfelelő jogszabály, akkor kezdünk velük szemben jogsértési eljárást, vannak olyanok, amelyek nem akarnak bírságot kiszabni, vagy nem megfelelően, vagy nincsenek erre vonatkozó nemzeti jogi intézkedések. Tehát az autógyártókra vonatkozóan nincsen vényben jogszabály. Tehát valóban a tagállamok felelőssége a, az, hogy ezeket a bírságokat kiszabják, de alapvetően mi lehetővé tettük, hogy járművenként, hangsúlyozom, járművenként 30 ezer eurós bírságot szabjunk, szabjanak ki. Lássuk a következőt, a az Áheni úgynevezett eh, majomgét ügy, tehát az állatkísérletek ügye, nem egy európai eh, intézmény. Lehet, hogy európai benne van a nevében, mert Európában van, de ez nem hivatalos európai eh, laboratórium. Persze botrányos és undorító és guztustalan és elítélendő ez az egész, mert hát ráadásul kapcsolódik az autógyártókhoz, az e, ilyen témájú embereken folytatott kísérletek nyilván be vannak tiltva Európában. Volt is egy, váltottunk is levelet a német kormányzattal ez ügyben, és személyesen is egyeztettünk. Megkérdeztük tőlük, hogy magyarázzák meg, mi folyik ez ügyben. Ez az európai törvények szerint egyszerűen megengedhetetlen. Lássuk az elektromos mobilitást, akkumulátorok, illetve az üzemanyag cellák. Nos, ez számomra nagyon érdekes és fontos téma, az Horizont 2020 keretében már több kísérleti projektet is támogatunk, de ez mindenképpen prioritás lesz a következő költségvetési időszakban. Nem akarom azt mondani, hogy e-, európai egy ilyen erős céget akarunk kialakítani, ez nem egy dolgunk, de mindenképpen próbáljuk segíteni az elektromos mobilitás hátterét ez ügyben, a kommunitár ügyben. Persze, közben párhuzamosan folynak a tárgyalások a következő pénzügyi időszakról és következő költségvetésről, de fontos, hogy az infrastruktúrát is megteremtsük, hiszen az üzemanyag cella, illetve az elektromos autó önmagában mit sem ér, hogyha az infrastruktúrát nem készítjük fel erre, illetve hogyha nem rendelkezünk megfelelő akkumulátorokkal. When will respond to the, to the EMI's conclusion? Uh, I, I cannot now give you the date uh, about the, the... Dátumot nem tudok arra adni, hogy az EMIS következtetéseire mikor tudunk reagálni. Az ajánlásokra már reagáltunk, de készen állunk arra, hogy egyesével reagáljunk a visszahívások eh, és egyéb témákra a konformitási faktor ügyében is, amint nem sokára megváltoztatunk. Ez már másodjára, vagy két körben változik majd a következő 18 hónap során. Ezek közül a második már az én mandátumomon túl log. Nem reagáltam talán mindenre, de a legtöbb kérdésre azt hiszem, hogy tudtam valamit válaszolni. Amire nem, esetleg azt írásban majd megválaszoljuk. De ami számomra a legfontosabb, az, hogy a visszahívási arány ennyire alacsony Európában, mindenképpen eh, valahogy nagyobb nyomást kell eh, gyakorolni a tagállamokra, egyes tagállamokban, főként egyes tagállamokban jelentősen növelni kell a visszahívási arány. Mert az emisszió kérdése, a szennyezés, az megoldandó továbbra is. A német miniszterrel is egyeztettünk ez ügyben. talán az új kormányzattal könnyebb lesz egyeztetni az ügyben. Ön nem gondolja így? Jó lesz, hogyha lesz egy állandó kormány ez ideig ugyanis nem volt könnyű a német kormányjal egyeztetni. Köszönöm. Uh, még talán egy gondolatot engedjenek meg. Oh, um, engedjenek meg még egy gondolatot. A kárpotlások ügyében és a fogyasztók érdekvédelmi ügyében a botrány megmutatta, hogy a meglévő tagállami eljárásoknak milyen komoly korlátai vannak. Főként nem az én eh, hatás eh, köröm ez, Jurova a eh, kollega, kollégina munkáját csak segítem, kiegészítem, de a kollektív jogorvoslatra vonatkozó javaslatunk nem sokára elkészül, remélhetőleg az uniós jogszabályok értelmében egy új eszközt adunk a fogyasztó védő kezében, közvetlenül kollektív pereket, kárpotlás pereket indíthatnak az autógyárakkal szemben. Köszönöm szépen, most pedig meghallgattunk további kérdéseket. Grzib úr, a következő hozzászóló. Okay. Köszönöm szépen, biztos asszony. A következő kérdést szeretném feltenni önnek. A dízel botrány kérdése még megoldásra vár. Természetesen mi azt szeretnénk, hogy minél hamarabb tisztázzuk ezt a problémát, és beszélnünk kell az ilyen járművek jövőjéről is. A fogyasztók által meghozott döntések is nyilván összefüggnek ezzel, és ebből a szempontból fontosak. Ami ezen járművek utólagos felszerelését illeti, a közszférában szintén fontos. Az Európai Bizottság ezzel a kérdéssel is foglalkozik? És még valami, ami foglalkoztat, egy új javaslat a tiszta gépjárművekkel kapcsolatban. Ez a javaslat összefügg az alternatív üzemanyagokról szóló stratégiával. Ez ugye a kulcskérdés, tiszta autók, igen, ezt egy rendelet által valamilyen módon be lehet ugyan vezetni, de szükség van olyan helyekre, olyan állom, töltő állomásokra is, ahol feltölthetőek ezek a járművek. És még egy kérdésem volna. A, az ilyen technológiákat hogyan kívánják támogatni? Itt ugyanis a helyi önkormányzatok támogatásra szorulnak, milyen támogatásokat kaphatnak? és a szolgáltatási, a szolgáltató ágazatot is figyelembe kell venni, hiszen a, hiszen a közférában a tiszta járműveket szintén ösztönözni kell. Vannak erre vonatkozóan ösztönző mechanizmusok? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sálde Móze képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönöm nagyszerű együttműködést, amely a típusú vagy első jogszabályban megtestesült, és a menedzser próbált megoldani. Mégis kell tennünk valamit még az életbelépés előtt. Ő maga is mondta, hogy nyomást kell, fokozni kell a nyomást a tagállamokon. Ön közvetlenül kapcsolatba lépett a fővárosokkal, miniszterekkel, tagállamokkal, hiszen ez része a dolognak. Még egy dolog. Bármely gyár, autógyártó megkereste Európai Bizottságot, hogy jobban megértse a mostani jogszabályt, hiszen ők is kell valamit csinálnak ebben az ügyben. Jó lenne, hogy lenne, vagy pedig továbbra is óckodnak a megfeleléstől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most fedel le. Képviselője szó egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy nyomon követjük ezeket a fontos kérdéseket. Két kérdésem van. Az egyiket már kérdezték szóban is, meg írásban is. A jogszabályalkotás, a jogszabály, jog, jogsértés eljárás ügyében. Ön azt mondta, hogy a bizottság a következő megfelelő lépéseket tervezi. Ezért, mint a kicsit kibújna a választás Alul, Mi a menetrendjedetnek a következő lépéseknek, és milyen más lépést tudunk elképzelni, mint a szabálysértési eljárást? Második kérdés egyre többet látjuk, hogy több város dízelmentes övezeteket hoz létre. Ez kapcsolódhat ahhoz a tényhez, hogy mi nem tudunk a közegészségügy védelmében, meg a környezetvédelmében fellépni, és leszabályozni az autókat. Mert ha mi rendesen elvégeztük volna a dolgunkat, akkor nem kéne, nem látnánk azt, hogy egyik város a másik után dízelmentes, meg autómentes vezeteket hoz létre, hogy megvédje a polgárok egészségét és a környezetet. Köszönöm szépen. A szúr két percben. Türmes úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kb. 35 millió. Nem te voltál, Claude. Danszúr volt, aki kap szót. Aztán a liberálisok után a zöldek jönnek. Nem, alternál, alternálunk. Dans úr után ön kapja meg a szót. Azt hiszem, ki három percen van. Azt mondták, három van, de akkor legyen így. No tehát. Kérdésem az RD tesztelésére is vonatkozik. Ha jól tudom, ezen, ebben a márciusban javasolt a TCMD keretében a ö, intézkedést, vagy miért adódott a késlekedés, és mikor zárul le a folyamat. Aztán örömmel hallottam, hogy további csökkentések várhatóak a konformitási tényezőben. Ugyan, ugyan azt mondták, hogy a GRC csökkentette a mérési bizonytalanságot egy új berendezéssel 20%-ról 10%-ra csökkentve ezt a bizonytalanságot. Tehát az 1,2-1,4 közötti konformitási tényező mérésre vált lehetővé. Ez eh, beesik az ön várakozásába? 1,2-1,4 konformitási tényező már lehetőségé vált. Ön szerint mikor várható hogy egyes szintre csökkentik, ami egyébként esbenne az Euró 6-os szinttel, a NOx tekintében. Az EMISZ ajánlások körében azt javasolt, hogy technológiailag semleges Euró 7-es szabvány jön létre. Az új NOx szabvány Kínában az Euró 6 alá megy, 2020 júliusától, onnantól kezdve a kínai autókat el lehet adni az európai piacon, európai autók meg nem lehet adni majd a kínai piacon a NOx szabványok megsértése miatt. A bizottságnak milyen tervei vannak arra, hogy egy új Euro 7-es standardbe dolgoznak ki, mikorra, és vajon van üzemanyag és technológia sem lesz. Vajon képes felfenntartani a, a lépést az amerikai és kínai piacokról és a versenyel, amelyek alacsony kibocsátású autókat gyártanak, vajon az, az európai ipar lecsúszik-e majd a versenyről, és ez a vesztéshez kezdett. És a bizottság vagy elégedettek azzal az, az új CO2 szendeddel, amely az autókra és a kis területokra vonatkozik, és amely a nulla ö, kibocsátási mandátumnak nem felel meg, és a bolusz valószínűleg nem felel meg. Mindjárt sikerült. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Turmes úr következik. Tehát két és fél évvel a Dieselgate után gyakorlatilag 35 millió új dízel jármű van a piacon, ezek rendkívül szennyezőek, és a szoftverrel való utolagos felszerelést gyakorlatilag egyáltalán nem hatékonynak minősítette a német bíróság. Egyetérte azzal, hogy a szoftver update nem megfelelő, nem kielégítő ahhoz, hogy ezt a problémát orvosoljuk. Másodszorban a német bíróságok most úgy döntöttek, hogy lehetővé tegyék a városokból a dízel gépjárművek kitiltását. Ez a német állampolgárokra nézve jó, de attól tartok, hogy ez nagyon rossz a kelet-európai állampolgárokra nézve, hogyha nem védjük őket. Ugyanis ami most valószínűleg bekövetkezik, az az, hogy a német állampolgárok megválnak a dízel járműveiktől a használt autópiacon, és így Kelet-Európába kerülnek ezek a járművek, ahol évtizedeken keresztül szennyezik a levegőt. Ez egy, erre van egy egyszerű megoldás, egy kötelező hardware retrofit az összes Euro 5 és Euro 6 járműre nézve, az ADAC egy német szervezet, amely azzal érvel, hogy technikailag kivitelezhető, megoldható minden egyes euró 5, euró 6 hatos manipulált jármű utólagos felszerelése. Köszönöm biztos asszony a bevezetőjében tett nyilatkozatát azzal kapcsolatban, hogy a bizottság egy listát fog kidolgozni arról, hogy mely Euró 5 és Euró 6-os motorokat lehet utólag felszerelni. Így véget vehetünk ennek a botrányos politikának, amelyet a jelenlegi német kormány folytat. Ne aggódjon, mert nem hiszem, hogy a kelet-európai állampolgároknak van elég pénzük ahhoz, hogy megvegyék a német járműveket, úgyhogy nem hiszem, hogy elárasztják a piacot velük. Most pedig Kádenbach asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk először is, másodszor pedig, hogy késznek mutatkozik arra, hogy ezekre a részben nagyon részletes kérdésekre válaszoljon. Az én hozzászólásom némileg általános, és talán kapcsolódik uh, Turmes úr hozzászólásához is. Ma több alkalommal hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban a jelenlegi joghelyzet miatt a fogyasztókra nézve nincs kár, kártalanítás, a, ellentétben azzal, ami az Egyesült Államokban történik. Említették, hogy itt nem pusztán a vásárlói jogok megsértéséről, illetve a fogyasztói jogok megsértéséről van szó, hanem mindenek előtt arról, hogy egy általános érdek sérül az Európai Unióban, nevezetesen az, hogy joga van az embernek egy a testi sérthetetlenséghez, illetve egy egészséges környezethez készült egy tanulmány is, amely a nem cselekvés költségeit taglalja, és a hallottak alapján Ugye mindig hallottuk azt, hogy az utólagos felszerelés mennyibe kerül, a visszahívás szintén, de jó lenne a bizottság részéről hallani azt, hogy milyen összegekben kell gondolkodnunk, ha nem cselekszünk főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy a lakosságot, egy, lakosságot tudatosan egy környezeti veszélynek tesszük ki, ezért a fogyasztók egy nagyobb környezeti és egészségügyi veszélynek vannak kitéve, és pénzügyi forrásokkal ezt is meg le, mérni lehet. És szeretném azt is tudni, hogy az Európai Unió milyen forrásokat, illetve milyen beruházásokat veszít el, azért, mert a bizottság ilyen hanyag módon reagál, és természetesen a tagállamok egy része is. Köszönöm szépen. Most azt hiszem rajtam a sor, de úgy gondolom, hogy meghallgathatunk még három kérdést, hogyha valaki szeretne hozzászólni. Gerbrandi úr, Évi asszony. Gerbrandi úr, parancsoljon. Igen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a plusz percet. Még a jogszabálysértési eljárás kapcsán, mert nem egészen világos, hol állunk. Hogy már meglépték az előző lép, a következő lépést, vagy még vizsgálja a szagállamoktól kapott információt, amely egyébként tavaly június óta megvan. Miért vesz ennyi időt ez igénybe? Jogilag ilyen bonyolult? Technikailag ilyen bonyolult? vagy politikailag még a bizottságon belül is? Ez egy világos kérdés, azt hiszem. A másik, azok a városokban létrehozott zónák, ugye ha valaki utazik ide-oda, látja, minden város saját matricát forgalmaz, matricákat. Vajon a bizottság tervezi-e ezeket harmonizálni? hogy egy európai vinyetta legyen, amelyel aztán minden nem dízelmentes övezetben minden városba be lehet hajtani Európában. Köszönöm szépen, Évi asszony! Köszönöm szépen! Én szerettem volna feltenni egy kérdést a biztos asszonynak arról, hogy a technológiai semlegességet hogyan tervezik megvalósítani biztos asszony. Azt szeretném hallani, Ön szerint ez az elv valójában létezik, vagy, vagy, vagy nem? Tartjuk-e magunkat hozzá, vagy sem? Mert hogy? A néppárti frakció és a konzervatívok védik a te, azokat a technológiákat, amelyek nem is kéne, hogy már nem is szabadna, hogy létezzenek ön is elmondta, hogy a dízelen túl kell lépni végre. Ön szerint nem kéne olyan konformitási tényezőket, mint a tényleges közúti tesztekbe vezetni? Ezek hiánya nem sérti az elveinket? Nem lehet azt mondani, hogy olyan technológiát nem szabadna támogatnunk tovább, amelyek ténylegesen bizonyíthatóan környezetszennyezőek. Vagy a mobiltelhő csomagban elégségesek az ambíciók, vagy azon túl kéne lépni? Köszönöm, ezzel zárjuk a kérdéseket. Hát én is köszönöm. I will start with infringements, and I understand your point, of course jogsértési eljárások ügyében értem, hogy mit mondanak. A válaszokat elemezzük, tanulmányozzuk. Technikailag roppant bonyolult kérdés. Vele biztos úrral együttműködünk a légszennyezés ügyében, ő kezdeményezi jogsértési eljárásokat, kéz a kézben járunk el. Menetrendet nem fogok tudni adni, ezt mondtam elsőre de valamiféle jelzés értékű nap, tehát menetrendet majd azért próbálok adni. Ennyit tudok vállalni. Nem tudom, hogy ez elége, hogy elég részletes lesz -e önök számára. Valamilyen menetrendet. Ezért megpróbálok Okay. So, uh, but, but, but I will try to, to, to bring some... Megpróbálok mindenképpen világosabbá tenni a dolgok alakulását. Tudom, hogy ez nagyon sokáig tart, és technikailag nagyon bonyolult, de hát vele biztos úrral és az ő embereivel próbálunk együtt működni, hiszen a légszínezés ügyben neki is van egy komoly jogsértési eljárás csomagja, ha úgy tetszik. Lengyelül folytatom megint csak, ha nem bánják. Két olyan eszközünk is van, amelyet az alternatív mm, üzemanyagok támogatására fordítok majd. Igaz van az a kapcsolatban, amit említett, de a jelenlegi csomagban Zsibor azt hittem elment, de nem látom, itt van, jó. Tehát a tömegközlekedés, illetve bocsánat, javítja magát a tolmács, az gazgatás által használt, illetve a közszolgálatban a használt járművek, egy tudjuk, hogy mekkora óriási piac Európában, és próbáljuk a környezetbarát közbeszerzéseket segíteni, támogatni. Az első erőfeszítéseink eredményei már látszanak, főként a, a tömegközlekedési vagy közösségi közlekedési közbeszerzések ügyében. A környezetbarát vagy tiszta üzemanyagokra vonatkozó irányelvet kell átültetnünk a gyakorlatban, ennek kell érvényt szereznünk. Fölvettem a kapcsolatot a tagállamokkal és a miniszterekkel, folytatom angolul, Sálda Műze asszony közben elment, de mégis egy pár szóban hadragálják a felvetésére. Természetesen egyeztetek velük szinte napi szinten. Nyilván nem könnyű ez, ahogy azt önök is gondolhatják. Volt egy cég, amely felvette velem a kapcsolatot, gépkocsi gyártóról beszélünk, most nem fogom megmondani, hogy melyik volt. De ha tehergépjárművek kapcsán a gyártókkal nagyon jól állnak a tárgyalások, nagyon aktívak és nagyon együttműködőek. on diesel bans in the in the in the mm, uh, in the cities. Uh, a városok dízel tilalma kapcsán legyen, kezdjük a rövid válaszsal. Nincsenek harmonizált matrica vagy vinyetta ügyében semmiféle terveink. Nyilván önök is értik, hogy a dízelek városi forgalmának betiltása mögött az az alapgondolat hogy javuljon a levegő, mégis alapvetően a tulajdonosok, az autótulajdonosok fizetik meg az árát annak, hogy az autóipar őt a babérén és botját sem mozgatta. Nem sok mindent tett ez ügyben, elmondtam már egy szó, de elmondom újra. Azok, akik megvették a csaló szoftverrel felszerelt autókat, ők egész egyszerűen az környezetbarát dízel hangzóéretének dőltek be. Az új széndiokszid normákkal azt hiszem, hogy egyértelmű üzenetet küldtünk az autóipar számára, hogy a zéro emisszióra kell koncentrálni a kutatás és fejlesztésben, főként a városi közlekedésben de az új autók, illetve a forgalomban lévő autók megoldása, e, megjavítása e, az első lépés. A negyedik e-package elfogadás ügyében, amennyire tudom, az eredeti csomag új elemekkel bővült ki, ezért kellett őszről tavaszra elhelesztani, de remélem, hogy április során benyújtásra kerül majd. Voltak technikai okai is a késedelemnek, és ahogy azt elmondottam korábban, még a ciklus lejárt előtt két kört is futunk. Ez ügyben a második kör az majd a technikai fejlesztésektől függ, de a konformitási faktort kétszer fogjuk kiigazítani. Hmm. A hardware utólagos felszerelése ügyében Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, ez ügyben nincs köztünk vita. De nem csak Közép-Kelet-Európában találhatóak ilyen autók, hanem Spanyol országban is. Tehát nem csak Közép-Kelet-Európát eh, veszélyezteti. Ez pár héttel ezelőtt Volkswagen beismerte, hogy utólag is fel tudják eh, szerelni az autókat, eh, hogy, hogy eh, olyan berendezéssel, amely, amely segítségével tudják teljesíteni a normákat. Reméljük, hogy Eh, ez drága lesz, de reméljük, hogy nem a fogyasztóknak kell megfogadni. A tavalyi is óriási nyereséget könyvelt el a cég, és hát eh, a magán véleményemet akkor most megtartom magamnak ez ügyben. De ahogy ezt a bevezetőmben mondtam, megpróbálunk a JRC-vel kapcsolatba lépni, hogy nagyon részletes technikai adatokat bocsássanak a rendelkezésünkre. De hát a tagállamok együttműködésére A nagy károsanyag kibocsátású autók ügyében nem látok jó reakciót az érintett tagállamok részéről. hiszen olyan régiókról beszélünk, ahol az a dízel botrány hatásai általában az autógyártók hatásait érzik, és ugyanazok a régiókról beszélünk, ahol a vele úr, biztos úr csapatának a jogsértési eljárásai levegőszennyezés ügyben szintén majd kényesen érintik. Ugyanazokról a régiókról beszélünk, Nyomás gyakorlásra szükség van az önök részéről. Jobb elsősorban nem az irányunkba, hiszen alapvetően a legtöbb kérdésben megegyezik az álláspontunk, de a tagállamok irányába van szükség erre, a gyakorlásra. Tudjuk, hogy az autóipar eh, nagy munkáltató, és a tagállamok ezért kényes helyzetben vannak. Ugyanakkor nekünk nem reakcióra, hanem megelőzésre vagy eh, van szükségünk. amikor a kínai és amerikai elektromos autók majd elárasztják Európát, ennek eh, eh, elébe kell menni a dolgoknak, nem utólag lereagálni őket. Ezt nekik is fel kell ismerniük. Egyelőre az együttműködés eh, nem túl kielégítő. Két éve mondom ezt, hát sajnálom, hogy ezt kell mondom, de hát két éve nem sok minden változott. Miről nem beszéltem még. On China and NOx in China, we will respond in a, in a... Kínával kapcsolatos kérdésre engedjék meg, hogy írásban válaszoljunk. Ennyire technikai kérdésre most így hirtelen csípőből nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen. Amíg beszél, addig hallgatjuk, és aztán lesznek eredmények. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött a szakbizottság elébe, és minden képviselőtársad nagyra értékeli ezt, hogy elmondták.